Mihály Turcsánú megválasztásáról tájékoztatta 2015. március 2-i hatállyal. Turcsánú úr Eduard Lau, Rau Helviget fogja helyettesíteni a spanyol hatóságok. Um, Estefania Torres Martínez megválasztásáról tájékoztattak március 25-ével. Torres Martínez Pablo Echenik Robba E, pozíciót foglalja el. A parlament a két kollega megválasztását üdvözöljem. Támélyék, üdvözlöm Önöket, és tájékoztatom róla Önöket, hogy a ház szabályban megfogalmazott szabályok alapján teljes joggal vesznek részt a parlament ülésein. A jogi öm,